Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. As you know, is a... Önök is tudják, egy közös Econ Tax 3 találkozón vagyunk, és ezért szeretném köszönteni kollégánkat, Péter Jezeket, akit megválasztottak a TAXE 3 elnökének, és Pierre Moszkoviszi biztost is köszöntöm, aki a gazdaság és pénzügyi ügyekért, illetve az adózásért és a vámügyekért felelős biztosunk. Ez egy nagyon időszerű találkozó, azért is mondom ezt, mert Moszkoviszi biztos az elmúlt héten egy régóta várt javaslatot terjesztett be. Ez a fair adózás a digitális gazdaságban címet viseli, és minden bizonyal nagyon nagy érdeklődést ébreszt a parlamenti képviselőkben mindkét szakbizottság részéről ez az anyag. Mi nem olyan régen szavaztunk és fogadtunk el egy, el egy javaslatot, ez egy konzultációs eljárású javaslat volt a CCCTB-ről, és ahogyan önök is minden bizonyal tudják, a digitális jelenlét koncepcióját a parlament is alkalmazza, tehát konvergálunk. Ez egy csomag részeként jelent meg ez a javaslat. És ezzel szerettem volna bevezetni a biztos úr mondani valóját. Itt egy 3%-os bevétel arányos adóról van szó. Mi mindig is azt mondtuk, hogy számunkra a legjobb megoldás a profit alapú adóztatás, és a CCTB pedig figyelembe veszi a digitális jelenlét kérdését is. Ez egy rövid távú megoldás, reméljük, hogy minél gyorsabban el is tudjuk fogadtatni, mert ezen keresztül is egy lépéssel közelebb vagyunk a célhoz. Én egyébként az egész csomagot támogatom. Ezen kívül Moszkoviszi elnök úr hat javaslattal lehet még elő az EU áfa ügyi csomagjával kapcsolatban egy végleges javaslat irányába két javaslattal kapcsolatban már mi is jelentéseket készítünk, elkezdődött a munka a további ügyekben is. Tehát természetesen várjuk a még hiányzó elemeket ebből a csomagból, hogy egy végleges rezsimet lehessen kialakítani az áfa kapcsán, és ezzel a javaslattal kapcsolatban is kíváncsian várjuk, hogy hogyan néz ki a helyzet a tanácson belül. Tehát mi itt az ECOM-ban abban vagyunk érdekeltek, hogy minél hamarabb tudjunk lépni, és most ezzel meg is adom a szót Jezek úrnak, aki az én társ elnököm ma. Roberto, good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önt, biztos úr. Azt hiszem, hogy a mai látogatása szimbolikus, hiszen az újonnan létrehozott TAX 3 bizottságnak egyik első meghallgatásáról van szó. Nagyon fontos kezdeményezéseket nyújtott be, amelyek érinték a taxel csoport munkáját. Ugyanakkor az Econ szakbizottsággal közös ülésre kerül sor. Egyrészt nagyon sok átfedés van a tagok között, másrészt pedig az Econ foglalkozott az ön kezdeményezéseivel, és ezeket át kívánja ültetni társjogalkotóként az Európai Uniós jogszabályokba. Remélem, hogy az együttműködés továbbra is folytatódik majd, ugyanúgy, mint az előző bizottságok, a TAX 1, 2 és a PANA esetében. A mandátunk kimondja, hogy követnünk kell a fejleményeket, különösen a káros adóintézkedések, illetve az adókedvezmények, az adó elkerülés, az adócsalás témájában. Ezen kívül az agresszív adótervezési gyakorlat is bekerült az ön anyagába. Ezek megjelennek az országjelentésekben, az európai szemeszter keretében. Nagy érdeklődéssel hallgatjuk majd, hogy erről mit fog mondani, és reményeink szerint a következő ország specifikus ajánlásban ezt nyomon is követhetjük. Ezen kívül külön figyelmet szánunk arra, hogy a nem együttműködő országok listája hogyan alakul a tanácsban. Különösen az egész folyamat átláthatóságára gondolok, ezt nagy érdeklődéssel figyeljük. És végül a bizottság tagállamok ellen szabálysértési eljárást indított a Paradise Papers nyomán, illetve az ÁFA irányelv átültetését követően. Mielőtt átadnám a szót önnek, biztos úr, hadd mondjam el, hogy hogyan is alakul az eljárásrend. A biztos bevezetője körülbelül 10-15 perc lesz, ezután kérdésekre van lehetőség, mivel egy kicsit csúszásban vagyunk, ezért mindössze négy perc áll rendelkezésre a kérdés-válaszra, úgyhogy kérem a képviselőket, hogy egy percre korlátozzák a kérdésüket, hogy a biztos úr választ tudjon adni azokra. És hogyha marad időnk a négy percen túl, akkor természetesen a képviselő föltehet egy utánkövető kérdést. Az első kérdéskörben minden politikai frakció egy helyet kap, és utána pedig a DÖNT rendszer alapján járunk el, és így adjuk meg a lehetőséget a felszólalásra. Amennyiben marad időnk, további felszólalási lehetőséget biztosítunk a spontán felszólalások keretében. A biztos úr prezentációja után ismét átadom Galtieri úrnak a levezető elnök szerepét. Tessék, biztos úr, most pedig öné a szó. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetünk, és itt lehetek a TAXE szakbizottság az új megújított TAXE három formáció és az EKON szakbizottság közös találkozóján. Szeretnék önöknek is önöket is arról biztosítani, hogy mindig, minden, mindig készen állok arra, hogy a következő hónapok, hetek során együtt tudjunk működni, ahogyan egyébként ezt korábban is megtettem a korábbi szakbizottsági elnökökkel, valójában ugyanazok a célok vezérelnek bennünket, úgyhogy nagyon fontos szerintem az, hogy az a fajta politikai nyomás, amely az Európai Parlament részéről érzékelhető, továbbra is meglegyen, mert ezen keresztül tudjuk biztosítani azokat a reformokat, amelyek révén meg tudjuk állítani a visszaéléseket az adózás területén, de ezen kívül azoknak az újságíróknak a gyilkosságaira is utalnék itt, akik nagyon bátran bemutatták azt, hogy mi történik az adózás területén. Itt ugye szörnyű gyilkosságok is történtek, tehát reméljük, hogy ezeket is le tudjuk állítani. A reformokra ma nagyobb szükség van, mint bármikor a múltban. Egyébként azért is, mert maguk a cégek is ezt kérik, hogy egy határok nélküli belső piacon gazdasági szereplőként tudjanak érvényesülni. Emellett pedig azért is mondom ezt, mert az Európai Uniónak versenyképesnek kell maradni a nemzetközi szinten is, hogy ide tudja vonzani a világcégeket. Az Európai Unió csak akkor lehet ebben sikeres, hogyha egységesen lép fel a 21. században a nemzetközi porondon. Erről egyébként a G20-ak ülésén is alkalmam nyílik, nyílt már beszélni. Ezen keresztül pedig Azért is fontos ez, hogy a populistákat leállítsuk, mert ők mindig az európai intézményeket azzal vádolják, hogy nem tesznek semmit, tehát ezért kell nekünk most bebizonyítanunk, hogy igenis, és tudunk konszenzust építeni a gazdaság számára oly fontos kérdésekben, mint az adózás, amelyek egyébként rendkívül fontosak a társadalom számára is. Kollektív stratégiára van szükség, végre meg kell lépnünk ezt a lépést is. Két héttel ezelőtt a CCCTB eh, vita kapcsán kiderült már az, hogy az a tagállamok nem akarják feladni adózási szuverenitásukat. Ez egy elvi kérdés, de a valóságban, amennyiben Európa is szeretné megőrizni szuverenitását, és ezen keresztül az adózási szuverenitását is, akkor közösen kell fennlépnünk, mert tíz évben lehet, hogy gondolkodhatunk külön-külön kisvállalkozások, kis- és középvállalkozások, vagy az állampolgárok érdekeinek megőrzése érdekében, de hosszú távon ez semmiképpen se lehet egy sikeres politika mert ebből mindig majd a multinacionális cégek lesznek azok, akik a hasznot húzzák, mert ők fognak ott adózni, ahol a legkevesebbet kell befizessék, és a legkevesebb erőfeszítést kell tenniük. Ezért fontos az, hogy a gazdasági szempontból hasonlóan gondolkodó országok a fiskális dömpinggel ne tegyék tönkre egymást. A bizottság mandátumának ez az utolsó éve, és ebben ez az a stratégia, amely kulcsfontosságú szerepet fog képezni. Ez egy prioritás számunkra. Először is meg kell győznünk a tagállamokat, hogy strukturális reformokra van szükség. Ezekről egyébként még most is folynak a viták a tanácson belül, és ezen kívül pedig nem jogalkotási eszközökre is szükség van, nemzetközi és európai szinten össze kell hangolni az adózási kérdéseket. Konkrétan itt például a tanácsban is megvitatott adóparadicsom listára gondolok. Az elmúlt négy év során azért büszkélkedhetünk néhány eredménnyel is. Nagyon nagy jogalkotási munkát végeztünk a csalás és az adó csalás elkerülése érdeklében. Az utolsó évben megpróbáljuk ismét szorosabbra fonni ezeket a szálakat, hogy ne legyenek kiskapuk a nagy multinacionális cégek számára. Néhány héttel ezelőtt lépett életbe az a javaslat, amelynek a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó részén keresztül már 9 hónap alatt sikerült elérnünk a célzott eredményeket. Tehát azt hiszem, hogy azért lehetünk ambiciózusak, lehetünk büszkék is, mert fontos anyagok állnak még a munkaasztalunkon. A legfontosabb prioritás számunkra ez nem csak az Axis projekt és a digitális cégek adózására vonatkozólag, hanem más javaslatokra is gondolok, amelyeknek például egy modern áfa öm, rezsim kialakítása a címe, a, a célja, hiszen ez egy fontos lépés lenne. Erről sokat beszéltünk már, és mindannyian ismerik a javaslatokat is, amelyeket a múlt héten terjesztettem be most csak röviden ismertetném, összefoglalnám őket. Először is megpróbáltunk az igazságoságra odafigyelni, az adófizetők, illetve a mm, gazdasági élet és az államháztartások fenntarthatósága között. Körülbelül 9,5%-os adókulcsra gondolunk, most jelenleg ez 23%-os, ez túl magas, elfogadhatatlan. Egyrészt itt a céges adózás reformájára gondolok, fontos az is, hogy felülvizsgáljuk az Axis javaslatban ezeket a kérdéseket, és a digitális jelenlét koncepcióját is be fogjuk építeni ebbe a rendszerbe, hiszen jelenleg ugye mindig a, fi, a fizikai jelenlét vagy telephely kérdése az, ami meghatározó. Ezen kívül pedig egy ideiglenes adót is be fogunk vezetni, egészen addig, amíg a rendszert nem tudjuk egységesíteni. Az adórendszer fragmentációjának elkerülése érdekében nagyon fontos az, hogy ne egy ilyen patchwork megoldásban gondolkodjunk, hanem közös adórendszert alakítsunk ki. Ezen keresztül az értékteremtés válik központi fontosságúvá, és a reklámtevékenységek kapcsán is a Facebook vagy a Google-re gondolok itt, illetve a közvetítő platformokra, mint amilyen az Airbnb és az Uber, szintén ilyen módon adót tudnánk kivetni. Ez kb. 5 milliárd eurót jelentene az első körben. A második strukturális reform, amelyre mindenképpen szükségünk van, és a parlament támogatását várjuk ebben, az egy hosszú távú áfa megoldás lenne. Jelenleg egy ideiglenes rendszer van életben, amely egyébként már 25 éve ideiglenes, és azt hiszem, hogy ez a mostani rendszer, ami nagyon fragmentált és képtelenek ennek révén a cégek a mm, belső piacban rejlő lehetőségeket ki használni a karuzeláfacsalás és más problémák miatt. Egy modern és egyszerű rendszert szeretnénk létrehozni, amelynek az lesz a lényege, hogy az összes javaslat, amelyre egyébként szükség van, és amelyek révén 150 milliárd euró áfa elmaradt bevételt tudunk majd biztosítani. Itt nem csak a digitális adózásról van szó, a CCTB-ről, amely szerintem az anyja az összes jó reformnak, a 21. században, és másodszorban, vagy hát a másik pillér, az pedig az áfa pillér lesz. Hogyha mind a két oldalon fontos, lényeges előrelépésekről tudunk beszámolni, akkor az a mandátumunk sikerét fogja biztosítani a közvélemény szemében is. Nézzük most a nem jogalkotási javaslatokat. Adócsalás, adóelkerülés elleni harc nem csak a jogalkotási javaslatokon keresztül mutatkozik meg megpróbáljuk a nem jogalkotási javaslatokat is egy jó kormányzás érdekében bevetni. Hiszen a bizottságnak vannak ilyen jogosítványai is. Beszéltem már arról, hogy leveleket fogunk kiküldeni Ciprus, Málta, Görögország felé, annak érdekében, hogy az áfa elengedések, amelyek a Paradise Paperből derültek ki, ezeket felgöngyölítsék, ezeket az ügyeket, és magyarázatot magyarázattal szolgáljanak ezekkel kapcsolatban. Az új donság egy olyan lista, amelyet decemberben elfogadott az Európai Tanács is az adó paradicsomokra vonatkozólag. Tehát valami azért mégiscsak megmozdult ezen a területen is. Én azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogy létezik ez a lista. Ez az első ilyen lista egyébként az Európai Unió történetében. 71 joghatóság szerepel ezen, kilenc egyébként fekete listán van, jó néhány viszont egy úgynevezett szürke zónában található, akik azt mondták, hogy erőfeszítéseket fognak tenni a kifehéredés érdekében. 31 jogakot, vagy ilyen joghatóság azt mondta, hogy hajlandóak publikálni az eredményeiket, és vannak olyan igen számos joghatóság is, amelyek nem voltak eddig hajlandóak válaszolni erre a levélre. Ennek a listának az a célja, hogy partnereinkkel az unión kívül közösen tudjunk olyan reformokat beindítani, amelyek révén nem lesz annyira porózus az európai adórendszer. Ne legyünk ugyanakkor naívak sem. Világosan kimondtam többször is, elképzelhető, hogy a bizottság és a tagállamok között nem mindig olyan nagyon barátságos a hangulat ezzel kapcsolatban, de azt kell, hogy mondjam, hogy a nemzetközi sztenderdek alapján az Európai Unión belül nincsenek adóparadicsomok, ugyanakkor azért azt ki kell mondanunk, hogy vannak agresszív adótervezési gyakorlatok, ezt egyébként egy tanulmány is bemutatta nem olyan régen ezzel kapcsolatban ezek a tagállamok azt mondják, hogy majd nagyon gyorsan lépnek a helyzet javítása érdekében. Az Európai Bizottság természetesen nyitott a tagállamokkal való párbeszédre, akár ajánlások formájában, akár nem, tehát nagyon szívesen segítjük a tagállamokat ezekben a szükséges reformokban. Ugyanakkor azért ne legyünk önelégültek sem, és ne legyünk abszurd elítélői sem saját országainknak, de ugyanakkor ne mondjuk azt, hogy nem létezik ez a probléma, hanem inkább nézzünk szembe azokkal a változásokkal, amelyekre szükség van, és amelyek olyan jogalkotási javaslatokat fognak majd magukba foglalni, amelyek révén tudjuk az érték, közös értékeinket biztosítani. Rövid a rám vonatkozó idő, úgyhogy szeretném lezárni a felszólalásomat. Azt gondolom, hogy nem lehet az egyik oldalon a gazdasági konvergenciát profetizálni, és ugyanakkor egy adóügyi versenybe bocsátkozni a tagállamok között. Mert ilyen módon sehová sem fogunk elérkezni. Ezért egy igazi konvergenciára van szükség az adózás területén is. Természetesen ez nem lesz teljes egy európai áfa rendszer nélkül. Ezt egyenlőre önkéntes módon képzeljük el, és az Európai Parlament az Ekon szakbizottságon keresztül, a TAXE 3 külön bizottságon keresztül is azokat a reformokat támogatja, amelyeket szeretnénk a bizottság mandátumának végéig megvalósítani. Az Európai Parlamentnek a meglévő dossziék kapcsán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 is jut munka. Mi természetesen a bizottság részéről nagyon elkötelezettek vagyunk, és természetesen segítjük majd önöket is. Ez egy fontos közös harc. Itt leszünk mindig, akkor, amikor kérdésekkel élnek majd felénk az Európai Parlament képviselői, és nagyon nagy megelégedésemre szolgál az, hogy azért alapvetően persze vannak kisebb különbségek politikai szempontból, vagy akár intézményi szempontból is, de azért mindannyian ugyanazon az oldalon állunk dolgozunk. És közösen próbáljuk a dolgokat megváltoztatni, és ezen keresztül elképzelhető, hogy a tagállamokat is majd egy kicsit fel kell ráznunk itt-ott. Ez, az a, ez a mi közös feladatunk, amelyet nagyon szívesen a mandátum utolsó napjáig önökkel együtt fogunk megtenni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Moszkvészi biztos úr. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az új csomaggal kapcsolatban gyorsan fogunk eljárni, gyorsan dolgozunk és szavazunk a mandátumunk vége előtt ezekről a javaslatokról, és így megpróbáljuk előidézni, hogy ezek az intézkedések valóban elfogadásra kerüljenek. Most pedig megnyitom a vitát. Négy perces idő áll rendelkezésre, Alan Lemeszor kapja meg a szót először. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Uh, igen, nagyon nagy érdeklődéssel figyeltük a prezentációját, illetve a javaslatait, amelyeket a múlt héten nyújtott be. Valóban elmondta, hogy hosszú távú, komoly megoldást kíván kialakítani. Eh, gondolok itt a digitális adózásra, illetve a CCCTB-re. Egy eh, hosszú távú megoldást kíván létrehozni, és ezt az Európai Parlament mintegy 15 nappal ezelőtt támogatta szavazatával. Kérdést tennék fel. A CCCTB az egyik legfontosabb kérdés. 18 hónappal ezelőtt nyújtotta be ezt az anyagot. A tanács miniszteri szinten ezzel nem foglalkozott, azonban van egy administratív munkacsoport, és az információink alapján ők keveset foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és nem jól dolgoznak. Az első szöveg a CCCTB-vel foglalkozik. Három kategória áll fönn. Egyrészt vannak olyan tagállamok, amelyek, sem, amelyek semmit nem mondanak erre, azért, mert ellene vannak. A második kategória, ott sem szólnak semmit a tagállamok, mert kivárják, hogy hogy is fog alakulni a helyzet. Aztán van egy harmadik kategória, ahova ön is tartozik, és én is, akik belemennek a játékba, és cikről cikre megvizsgálják ezt a szöveget Németország és Franciaország együttműködésével, és Felmerül azonban annak a probléma, hogy kiüresedik a szöveg a javaslataik alapján. Ön hogyan gondolkodik erről? a CCCTB sokkal fontosabb, mint egy átmeneti intézkedés. Hogyan lehet hogyan lehet biztosítani azt, hogy a rövid távú és hosszú távú javaslat párhuzamosan halad, és ez miniszteri szinten, politikai szinten is komoly vízhangra talál, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ezek működjenek, és a gyakorlatban válasz. Nos, gyakran osztom ellen Lemeszor diagnózisát, illetve kérdéseit. El kell mondanom, hogy igen, természetesen a média nagy figyelmet szánt e, ennek a kérdésnek, hiszen itt egy átmeneti adózásról van szó. Logikus tehát, hogy ez a címlapokra kerül. Ez egy rövid távú megoldás, azonban a való strukturális megoldás, a strukturális reform ez valóban egy konszolidált vállalkozási adó, valamint a digitális jelenlét kérdése. Most egy jogi hiátussal kell számolnunk, és ezt kell valahogy áthidalni. segítvén a vállalkozásokat abban, hogy valóban megvalósítsák ezeket a reformokat. Tehát mind a két úton előre kell lépnünk. Én is osztom a tanácsról elmondottakat, keveset és rosszul dolgoznak. Mindig optimista hangot ütök meg, ahogy ön is tudja, és ezért azt is gondolom, hogy talán azért haladnak ezen az úton, de remélem, hogy bizonyos tagállamok támogatásával nyomást gyakorolhatunk a tanácsra, hogy gyorsítsák föl ezt a munkát. És itt a Lexisról van szó, illetve a rövidtávú adózásról. A bolgár és osztrák elnökség az, akik ezt az anyagot tető alá hozhatják, számíthatnak rám, most már megszületett a javaslat, és, és segíteni fogjuk a két elnökség munkáját. Szerintem az eddigi tapasztalataim alapján ők miniszteri szintre fogják emelni ezt az anyagot, tehát előre léphetünk ebben a kérdésben. Elnök, reméljük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Moszkovici úr, hogy itt van. El kell mondjam azt, hogy a TEX 3 bizottság szorosan együttműködik önnel, hogy eh, nagyobb legyen az átláthatóság, és hatékonyabbak legyenek az Európai Unióban az adózási szabályok. Az átláthatósága kapcsolatban van egy dolog, amit szeretnék eh, kiemelni, ez pedig az országonkénti jelentés. Mi itt a helyzet? Hamarosan be kell fejeznünk ezt a fájlt, kíváncsi vagyok, a bizottság mit tesz ezzel. A nem együttműködő joghatóságokkal kapcsolatban, ezt is említette a biztos úr, az átláthatóság emellett vagyunk, és szeretnénk itt is kritériumokat látni, objektív kritériumokat szeretnénk, ez eh, hitelessé tenni ezt a világ számára. Mit tesz a bizottság ennek érdekében? És eh, ön is említette azt a tanulmányt, amit nemrégiben adtak közre az országonkénti jelentésről, a tax, az adózási kritériumokról, illetve az eh, agresszív adótervezés tekintetében kilenc tagállamnak van ilyen agresszív adótevezési rendszere. Beszéltünk erről már, arról is, hogy ez egy nem jogalkotási kérdés, de nem lenne mégis csak szükség arra, hogy jogalkotást hozzunk létre, hogy ezeket a fajta rendszereket megszüntessük ezekben a kilenc tagállamban. Van-e a bizottságnak elképzelése arról, hogy hogyan lehetne reformot végrehajtani, és hogyan lehetne az adózásra foglalkozó magatartási csoportnak ezzel foglalkoznia. Köszönöm, Kofod úr, hangzik a válasz. Én egyetértek az ön törekvésével az átláthatóság irányába, ez a fő mozgató rugója a változásnak, és ezzel kapcsolatban együtt az elmúlt éve sokat tettünk. A CBCR, és az, hogy ez nyilvános legyen, nem volt támogatás erre a tanács részéről, ezen kívül nem volt egy a jogi alapban sem, de nagyon fontosnak tartom mindezt, és a parlamentnek és a bizottságnak együttesen kell a tagállamokra nyomást gyakorolni, hogy ne feledkezzenek el erről, hiszen mi is támogatjuk ezt a nyilvános CBCR-t. Az EU lista nyilvánossá le, első megjegyzésem bizonyára tudják, hogy ez nem a bizottság listája, ez a tagállamok listája, de a tanács keretén belül én is sokszor hangsúlyozom az átláthatóságot, ezért ösztönzöm a szürke lista nyilvánossá tételét, ez lenne az első válasz. Arra kell törekednünk, hogy teljes mértékben ez átlátható legyen. Szankciókra is szükség van. A bizottság elfogadta az iránymutatását a költségvetésünk pénzügyi intézményeink tekintetében, de szerintem a, a tagállamoknak ugyanezt kell megtenniük. A magatartási kódas csoport munkája, együtt működünk velük annak érdekében, hogy a bizottság szerepét erősítsük, és majd visszatérünk annak önökhöz akkor, amikor lezárult ez a e, vita. Igen, hogyha felvetjük az agresszív e, adóztatás kérdését, akkor valóban ezeknek az országoknak is módosítaniuk kell a jogszabályaikat, és pontosan erről szól az a párbeszéd, vagy erről kellene szólnia annak a párbeszédnek, amit én kezdeményeztem. Pirko van lenne. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Moszkovici úr ezt az előadását, és kritikát vetett ez fel nálunk Finnországban, a cégeknél, de más EU tagállamban is. úgy gondolják, hogy ezek majd akadályozzák a közös standardokat nemzetközileg, és ez a társasági adó figyelembe veszi majd a veszteségeket, és ez nagy mértékben kihazott cégekre. Ez azt jelenteni, hogy a piacok alapján jönnek létre ezek az értékek, és az alapján, hogy hol van a székhelyük. Nagyon sok cégünknek Finországban, Finországon kívül van a, a piaca, illetve az ügyfeleik. Tényleg szükség van az együttműködésre nemzetközi um, szinten. Megpróbáltam aktívan pozitívan hozzáállni az ön előadásához, de igazából nem láttam még eddig megfelelő érveket. Nem tudom elképzelni azt, hogy az adó kerülés elkerülése valóban kivitelezhető. Kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan fog válaszolni a finn aggályokra, amelyeket Finnországban az elmúlt hetekben nagyon is lehetett eh, hallani. Köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el, hogy az adógyi kérdésekben nemzetközi keretek között dolgozunk, és továbbra is úgy gondolom, hogy globális szinten kell megoldani ezt a kérdést, hiszen globális problémáról van szó. Úgyhogy komoly munka, munkát kell végeznünk, a bizottság pedig nagyon is jelen van a G20-ak munkájának keretében. Mindemellett Specifikus helyzetben vagyunk, hiszen egy belső piacra rendelkező Európai Unió vagyunk, és ennek kapcsán azt mondhatom, hogy a jelenlegi helyzet az adőgyi kérdésben bizony fragmentált, és ez káros hatása van a fejleményekre. Ennek hatása van a különböző országokra, illetve hatása van az ágazatokra is külön-külön. az Axis javaslat kapcsán együttműködünk. Azt hiszem nagyon fontos meghallgatni az Európai Parlament véleményét, és fontos, hogy kollektíven járjunk el a reform keretében, és így végre egy közös megközelítést alkalmazhatunk az adócsalás ellen, illetve egy olyan adóügyi politikát alakíthatunk ki, amely serkenti az innovációt, a vállalkozó szelleműséget, és és így ö, ö, valóban kollektíven léphetünk fel a probléma megoldására. Ez azt jelenti, hogy kollektív és pozitív módon kell síkra szállnunk az elveink és az érveink mellett. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, számos kérdésem van önhöz, biztos úr. A CCTB-vel kapcsolatban úgy gondolja-e, hogy az Európai Unió képes-e más kontinenseken szembenézni az adó kihívása? Mi lesz majd az EU-s adóreform költsége? Képes-e az EU a CCTB nélkül erre választ adni? Az átmeneti intézkedésekről úgy gondolja-e, hogy ezt majd megkérdőjelezik-e, diszkriminálónak tartják-e bizonyos cégek. Hogyan kívánja elkerülni azt, hogy az adókat áthalítsák közvetlenül a fogyasztókra? Hogyan lehet elkerülni a kettős adózást, és hogyan kívánja megerősíteni azokat az ö, cégeket, hogy adózzanak, amelyek nincsen fizikai jelenléte e, itt. A tassági adószabályokkal kapcsolatban felhasználó adatokra van szükség, tehát hogy kik a felhasználók, ez alapján kell meghatározni azt, hogy hogy jött létre az érték. Ezt az információt be lehet -e szerezni a GDPR értelmében is e. Hogyan határozták ezeket meg? Miért választott megkapták az abszolút számot, és miért nem egy százalékos arányt választottak a küszöbérték értelmében, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a kisországok nem kerülnek hátrányos helyzetben. Lehet, hogy inkább két órára lenne szükség, és nem két percre a válaszokhoz. Nos, ami az amerikai fiskális reformokat illeti, itt egyrészt, egyrészt arról van szó, hogy ez a WTO szabályokkal mennyire kompatibilis, és a BEPS-el, ez megint más kérdés. Ami viszont a diszkriminatív intézkedéseket illeti, és ennek egyébként semmi köze semmiféle kereskedelmi gyakorlathoz, ez nem egy visszavágás, ez egyszerűen csak egy probléma, és arra gondolok, hogy a digitális cégek ott fizessenek, ahol a profit születik. Egy egyszerű mechanizmust szeretnénk bevezetni a kettős adóztatás elkerülése érdekében, és ilyen szempontból a társasági adókra is lehet ennek hatása. A digitális jelenlét, illetve a fizikai jelenlét között kell különbséget tennünk. Ez a lényege annak a filozófiának, amely áthatja a javaslatunkat. Jelenleg a fizikai jelenlét alapján döntünk, amikor konkrét termelés folyik valamilyen üzemben, akkor egyértelmű ez a helyzet, de hát a digitális világban ez már nem mondható mindig el, tehát itt kritériumokat kell felállítanunk a szerződések, a felhasználók, a klikszám alapján, és azt gondolom, hogy ez az a nagy munka, amely ránk vár, hogy hogyan tudjuk definiálni a digitális jelenlétet. Azok a cégek, amelyekre önök utalnak, valóban nagy adatgyűjtők, és hát ugye az adózásnak mindig valamiféle bevallási jellege van, tehát ezeknek a cégeknek be kell majd vallania azt, hogy milyen adatok alapján dolgoznak ami pedig a plafonértékek megállapítását illeti a digitális jelenléttel kapcsolatban, szerintünk a józan észre kell hagyatkozni, és vannak aztán a rövid távú ö, adóztatásra vonatkozó a kérdések is. Nagyon fontos az, hogy az 50 milliós eurós plafont állapítsuk meg az Európai Unió számára. Ezek 2016-os értékek alapján lettek kiszámítva. Köszönöm szépen, Sven Giegold következik. Kedves biztos, örülök annak, hogy ismét itt van. Nagyon szeretnék gratulálni ahhoz, amit önök az agresszív adótervezés terén tettek a szemeszter kapcsán, illetve az országtanulmányok kapcsán is. Ezek nagyon fontos javaslatok voltak, és persze tudom, hogy nem volt könnyű szembenézni azokkal a tagállamokkal, amelyek ilyen agresszív adózással éltek a társasági adóztatás területén. Itt kilenc országról beszélünk. Vajon mit tud ön mondani arról, hogy mit tudunk tenni a ezek, annak érdekében, hogy ezek az országok megváltoztassák a, az adózási módszereiket. Szeretném felhívni az ön figyelmét arra is, hogy az agresszív adóztatás a társasági adó területén hogyan jelentkezik. De emellett egyre inkább azt látjuk, hogy gyakorlatilag verseny alakul ki azzal kapcsolatban is, hogy hol telepedjenek le a gazdag emberek. Málta, Ciprus, az Egyesült Királyság, Olaszország is külön javaslatokkal állt elő a gazdag külföldiek bevonzása érdekében, és Portugáliában is láttunk egy ilyen tíz éves adómoratórium megjelenését azon gazdag személyek számára, akik letelepedni szeretnének valahol. Ez sem egy egészséges gyakorlat. Tud-e ön segíteni nekünk abban, hogy ezt a fajta adóversenyt el tudjuk kerülni, le tudjuk állítani? Itt nem csak európai állampolgárokról van szó, hanem harmadik országokból származó személyekről is. Mit tud az Európai Bizottság tenni ezen a területen, és mennyire látja át ezeket a különböző előnyöket, amelyek a gazdag külföldiekre vonatkozik, vonatkoznak, Ön szocialista háttérrel rendelkezik, tehát kíváncsi vagyok arra, hogy mi az ön véleménye ezzel a speciális adóversenyel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Gigold úr. Igen, meg tudom erősíteni azt, hogy bizonyos miniszterek részéről hét országról volt itt ugye szó, az országjelentésekben, hát hogy diplomatikusan és finoman fogalmazzak, nem, nem örültek. De hát azért én is eléggé erőteljesen adtam erre választ, mert mi nem szoktunk az NGO-k által meghatározott kritériumok alapján újjal mutogatni az úgynevezett adóparadicsomokra, mert nekünk más fajta kritériumaink vannak, de amikor problémák vannak egy országban, arra viszont rá kell mutatnunk, és ott valami jogalkotási hézagot be kell töltenünk. Nem tudom, hogy a jelentésekben, az országjelentésekben szereplik -e, szerepelnek -e ezek a gondolatok vagy sem. Remélem egyébként a tagállamokkal majd a gyümölcsöző párbeszédbe kezdhetünk. Egyébként egyes országok esetében ez már meg is van, de más országok viszont a tagadásban élnek, és ezért ezt is figyelembe kell vennünk, amikor ezt tervezzük. Az ön felszólalásának további részére reagálva azt tudom elmondani, hogy nem csak szociáldemokrataként, hanem a demokrácia, a az átláthatóság és általában a fair megközelítés értelmében nagyon is támogatom azt, amint ön elmondott, de ugyanakkor ez nem igazán az én kompetenciámba tartozik. Hogyha például megnézzük az aranyvízumok kérdését, ez Vera Jurova portfóliájába, portfóliójába tartozik. Természetesen nagyon szívesen együttműködöm ővele is ezeknek a fájloknak a kérdésében, de azért az én kompetenciáim, még hogyha nem is olyan nagyon limitáltak, de azért nagyon gyakran a leginkább a belső piacon működő cégekre vonatkozik az én hatásköröm. Ezt nagyon röviden szerettem volna így összefoglalni, mert ez egy érzékeny kérdés. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Köszönöm. Marie-Pierre Vieux. Sajnos nincs mikrofon. Voilà, excusez-moi, monsieur le commissaire. Elnézést. Először egy megjegyzésem lenne, ami az európai politikai és szociális kríziseket illeti, hát nem egy etikai vitában állunk, hanem az Unió számára strukturális kérdésekről beszélünk. Lenne néhány kérdésem. Az első arra vonatkozik, hogy hogyan néznek ki az idéglenes intézkedések. Az NGO-k szerint itt 3%-ról van szó, amely konkrétan 10%-ban valósulna majd meg. Ön viszont 9,5%-ról beszélt, és a GAFA alapján a cégek ezt majd levonhatják a jelenlegi adóalapjukból azért, hogy a kettős adóztatást el lehessen kerülni. Mit lehet tenni szimbolikus szinten is annak érdekében, hogy megmozgassuk a dolgokat azok, azon nagy cégek esetében, akik a törvényeken, szabályokon felül érzik magukat. És mit kell tennünk annak érdekében, hogy a GAFA mm, és ezek az új adók ne a közvetítőkön, a kedvezményezetteken vagy az állampolgárokon csapódjanak. Itt azt hiszem, hogy egy igazi kérdésről van szó, hogyan kívánjuk a nemzetközi pénzügyi szabályokat átdolgozni, amelyeknek hatása van a harmadik világbeli országokra is. Hogyan lehet egy fiskális koppot elfogadtatni? Mit gondol erről az Európai Bizottság? Aztán itt van Írország, Hollandia, Luxemburg, Ciprus és Málta esete, akik az önök javaslatainak beterjesztése kapcsán eh, kimondták azt, hogy ők nem hajlandóak ebben részt venni. Hogyan lehet ezt a blokkolást eh, megszüntetni? Az Európai Unió, hogyha ma nem tesz semmit, akkor ki fog valamit tenni, hiszen az adóparadicsomok eh, a GUE számára nem csak egyfajta rossz működés jelentik, hanem általában a hatalommal való visszaélést is. Köszönöm. Köszönöm szépen az ön utolsó megjegyzéséből kiindulva azt tudom mondani, hogyha a pénzügyek átvették a hatalmi szerepet, hát azért nekünk is van hatalmunk a pénzügyek felett. Engedjék meg azt, hogy hozzáfűzzem azt is, hogy itt egyfajta konszenzusra van szükség. És az ezzel kapcsolatban meg szavazott jelentések azért ezt a konszenzust tükrözik jelenleg, és remélem, hogy a jövőben is ez így lesz. Itt nem csak strukturális és etikai kérdésekről van szó, pontosan azért strukturális egyébként, mert az etika nem tartozik ide. És hogyha nagyon sok állampolgár eltávolodik Európától, az pont azért van, mert azt gondolják az emberek, hogy az etikai kérdéseknek nem tudunk megfelelni és ezért fontos ez számunkra, ezt nagyon, nagy, nagyon erőteljesen kell képviselnünk. Ami a hosszú távú a megközelítéseket és a rövid távúakat illeti, ezzel kapcsolatban csak ugyanazt tudom elmondani, amit már sokszor elmondtam, közép és hosszú távú megoldásokra van szükség az absziszon keresztül, ez ugyanis az a kiindulási alap, amely a társasági adózásra kell kihasson a jövőben is. Ami az adózási kérdéseket illeti, ezt annak kell venni, ami, tehát ez nem egy rövid távú megoldás, tehát próbáljunk meg nem, következő, nem a következő 25 évre egy újabb ideiglenes megoldásban gondolkodni. Nem erről van szó, nem ez a mi célunk, és ezért is egy olyan észszerű adózási sávot vonat mm, képzeltünk el, amely azért mégiscsak nagyobb összeggel számol. Itt nem gafa adóról van szó, nagyjából 180 cégről van szó, ebből több mint, illetve hogy igen, nagyjából kétharmada amerikai, egyharmada európai, tehát itt egy digitális adóztatásról van szó, nem diszkriminatív gyakorlatról van szó, nem cégeket akarunk megadóztatni, hanem egyfajta gazdasági tevékenységet. 5 milliárdról beszélünk, ennyi a becslések összege az első időszakra vonatkoztatva, ennyit hozna be ez az új adó, nem, de elképzelhető, hogy rövid távon is már sokkal többet fog mindez hozni. Ez ugye a Brexit költségeinek tükrében nagyjából 50%-ot tesz ki, azért ez nem egy morzsányi bevétel. Emellett pedig nem csak országokat kell megnyernünk, hanem össze kell kovácsolnunk az egyhangúságot a tanácson belül. Én azért eléggé optimista vagyok, mert azt gondolom, hogy a javaslat támogatottsága azért eléggé stabil. Persze vannak olyanok, akik egy kicsit meg kötötték magukat. Itt nem konkrétan országokról van szó, az túlságosan fantazmogórikus lenne, hogyha azt gondolnánk, hogy vannak jó és rossz országok ezzel kapcsolatban. Kérem, hogy lehetőleg minél rövidebben, pontosabban fogalmazzanak, mert aztán az ECON szakbizottság is folytatja a munkáját. David Caborn következik. Thank you, Mr. President. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, jó napot kívánok, Moszkavici úr. Ön nem csak az adóügyi biztos, hanem francia pénzügyminiszter is, aki felelős a nemzeti adópolitikáért, vagy felelős volt, és most az adóügyi kérdésekről is beszélünk, úgyhogy bizonyára megosztaná velünk a tapasztalatait. Ön szerint egy francia pénzügyminiszter hogyan reagálna arra, hogy mondjuk egy harmadik ország, mondjuk az USA, ragaszkodna hozzá, hogy egy kereskedelmi megállapodás keretében Franciaországnak ö, magasabb magasabb adókkal kellene rendelkezni, illetve Franciaországot pénzbírsággal sújtanák, hogyha megszegi ezt a törvényt. És ki kell tennie magát harmadik országbeli döntőbírának. Hát egy ilyen törvényt, egy ilyen megállapodást senki nem írna alá. Mégis az Egyesült Királyságtól pontosan ezt várjuk, várták el, Barnier úr a tanács irányutatásban ezt mondta ki. Azt mondja, a jövőbeli kereskedelmi megállapodás célja, hogy az igazságtalan verseny előnyt megszüntesse. az adőgyi kérdésekben, és megfelelő szabályokra van szükség, hogy megfeleljünk az Európai Uniós törvényeknek, illetve megfelelő jogorvoslatra. Hogyha egy ilyen adópolitikát, egy Egyesült Királysági adópolitikát egy harmadik, harmadik fél határozna meg, ez reprezentáció nélküli adóztatást jelentene. Hát miről van itt szó? A bizottság egy polgári engedetlenséget próbál kialakítani az Egyesült Királysággal, vagy pedig arról van szó, hogy lehetetlenné akarják tenni azt, hogy az Egyesült Királysággal valamilyen megállapodás szülessen. Válasz. Nagyon röviden tudok válaszolni erre a kérdésre, amely egy kicsit meghaladja a mai témánkat. Michel Barnier úr, a tárgyaló, 27 tagállam nevében tárgyal ő, és az Európai Tanács adja a mandátumot. Mm, egy baráti megállapodás született az Egyesült Királysággal, amely lehetővé teszi, hogy egy szoros együttműködésben vagy szoros kapcsolatban létezen a két fél a jövőben. Senki nem kérdőjelezi meg a szuverenitást, ez egy együttműködési megállapodás szeretném elmondani, hogy a tárgyalás sorozat keretében, amely ugye meghaladja az én tárcámat, üdvözölni tudom az Egyesült Királyság kormányának együttműködését, már mint egy öt éve dolgozom együtt ezzel az országgal, és biztosként is hadd mondjam el, hogy az Egyesült Királyság volt az egyik első, aki a PEPS intézkedést támogatta, és más négy pénzügyminiszterrel, a legnagyobb országok pénzügyminisztereivel támogatták a bizottsági javaslatot, úgyhogy meggyőződésem az, hogy jó együttműködésre van lehetőség az Egyesült Királysággal, és ebben a témában is ugyanezt gondolom. Nem szeretnénk azt, hogy adóparadicsom alakuljon ki, de emellett az Egyesült Királyság továbbra is egy jelentős ország lesz a G20-ak keretében, nagyon fontos európai partner. Köszönöm szépen, Mário Kézi következik az NFS-ről. Köszönöm szépen. Itt az adó elkerülés, adócsalás és a nagy bűnözés, a maffia közötti kapcsolatokra szeretnék utalni. A Nandrangeta már ma is nemzetközi szinten megjelent cégeket, hoteleket vásárol fel, és nagyon gyakran egyébként az Europol meglátása szerint pontosan a kripto pénzeken keresztül működik. Én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság hát nem megfelelő választ adott erre a problémára. Az avaladákkal együtt offshore milliárdok vándoroltak ki az Európai Unióból. Ezeket nem lehet semmilyen módon a jelenlegi jogszabályok vagy intézkedések alapján kontrollálni. A hatóságok akár nemzeti, akár európai szinten nem tudnak semmit sem tenni. Itt adóparadicsomokban lévő bankokra te vissza, tehát hogy oda vezetnek a szálak, és arra is szeretnék utalni, hogy néhány kormány, például az utóbbi olasz kormányok is olyan nem nemzetközi cégekkel írtak alá szerződéseket, mint a Microsoft, a Philip Morris, a Michelin. Ezek a szerződések vagy megállapodások gyakorlatilag arra vonatkoztak, hogy 2015-ben az olasz Philip Morris 1,3 milliárd eurós ö, adóba, illetve hogy összbevételt produkált. Európa pedig semmit sem tesz, noha nagyon kevés volt a profit ezeknek a cégeknek, mert Svájcból vásároltak. Hát igen, kedves uram, egyértelmű az, hogy amiről ön beszélt, az egy fontos probléma. Ez sajnos nem az én portfóliómra tartozik, hanem Jurova és Julian King illetve Dombrovski úr portfóliához tartozik. Ezekről már korábban is beszéltem, a kripto devizák, ezeknek az ellenőrzése a G20-akon belül is fontos téma, és el kell gondolkodni azon is, hogy mit tudunk a lehető leghatékonyabban tenni OECD szinten is ennek a problémának a megjelenésével szemben. Hiszen itt nem cashről van szó, én azt gondolom, hogy az én portfólióm szempontjából inkább más két téma kapcsolódik a bűnözéssel való a kérdésekkel kapcsolatban. Az egyik a határon átnyúló áfacsalás, ez a karuzel áfacsalás, ez 50 milliárd eurójába fáj az európai tagállamoknak. Hová is megy ez az 50 milliárd? Hát igen, nagyon gyakran a szervezett bűnözés kezébe vándorol ez a pénz, akár terroristák kezébe is, hiszen itt hálózatokról beszélhetünk. És bizony a határon átnyúló áfa csalást ugyanúgy kellene kezelni, mint a határon belüli áfa csalást, mert ezen keresztül tudnánk harcolni a terrorizmus finanszírozása ellen is. Néhány javaslatom volt ezzel kapcsolatban, és a tanács egyébként ezeken el is gondolkodott. Itt a fekete listák, az adóparadicsomokra vonatkozó listákra gondolok. Egyrészt azon keresztül, hogy hogyan tudunk kilépni ebből a helyzetből, hogyan lehet olyan jó kormányzási lépéseket tenni, amelyeknek köszönhetően a nyomon követhetőségi problémák megszűnnének. Ne haragudjon, ne haragudjon biztos a bitcoinokra, Nos, elnök, minden frakció elmondta a véleményét. Én azt hiszem, hogy most már csak három percben lehet felszólalni. A kérdés-válasz tekintetében Ludek Niedermayer lesz az első néppárt nevében. Köszönöm szépen. Először is a digitális adózásról szeretnék kérdezni. az adóhatóságokkal kell egyfajta vita hiszen vannak olyan nagy cégek, amelyek itt tesznek szállt profitra, és itt kellene adózniuk is. Ha jól értem, az ön idéglenes rezsimének végrehajtásához együttműködésre van szükség ahhoz, hogy megkapjuk az adatokat, amelyek alapján ki lehet számolni az adókat. Mennyire végrehajtható ez a fajta együttműködés? A következő kérdésem, ellenemes úrhoz hasonlóan kérdezném, a CCB-ről, a CCTB-ről de én úgy érzem a válasz alapján, hogy nem valószínű az, hogy bulgáriai, illetve az osztrák elnökség képesek lesznek majd ezt lezárni, hogyha figyelembe veszük azt, hogy még nincsenek magas szintű viták sem erről, és vannak olyan országok, amelyek ellenzik ezt a javaslatot. Úgy gondolom, hogy megerősített együttműködésre lenne szükség, hogy egyáltalán bármilyen fajta eredményt elérjünk. Válasz. Roberto Gátyérit követve hallhatnák azt, hogy hallhatták azt, hogy szerintem a profit alapján kéne megadóztatni a cégeket, nem pedig a forgalom alapján. Ez lehetne a hosszú távú megoldás, az ideiglenes megoldás, és ezen alapul a második dolog, ami az adózást illeti. Szinte minden társasági adó egy bevalláson alapuló adó, ez így van az egyének esetében is, tehát eh, adatokat kell szolgáltatniuk. Minden cég, amelyel én találkoztam, azt mondták, hogy hajlandóak megfelelni ezeknek a szabályoknak, nekünk kell azonban meghatároznunk ezeket a szabályokat. Hogyha a szabályok értelmében eh, be kell valaniuk a interakciókat az ügyfelekkel, akkor ezt meg fogják eh, tenni szerintem. A CCCTB-vel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. Az egyik az az, hogy én nem felejtem el a három C-t. Nem a két C-ről beszélek, még akkor is, hogy ha elfogadom azt, hogy legyen két lépéses megoldás, de a két lépést egységesen kell kezelni, ezeket egységesen kell szemlélni, egységesen kell ezekről dönteni, és én ezen leszek, hogy ez így is legyen. A második dolog az az, hogy a megerősített együttműködés melletti lelkesedésem eltűnt. Az elmúlt öt évben próbálkoztam ezzel, úgy, mint francia pénzügyminiszter, majd mint biztos, megpróbáltam az FTT-vel kapcsolatban ezt elérni, és ez idáig sem sikerült, ami azt jelenti, hogy a megerősített együttműködés nem egyszerűbb és hatékonyabb, mint egy olyan fajta megállapodás, amit 28 vagy 27 tagállam köt meg. És még ez év vég előtt én szeretném a CCCTB-t elfogadni. Permas Beres. Köszönöm szépen. A TVA kapcsán már elmondta, hogy mennyire fontos ez a tagszáron mandátumában, illetve az önmandátumában. Esetleg pontosítaná-e, hogy mikor nyújtja be a végleges elemeket, hiszen ez nagyon fontos a csalás elleni harcban. És létfontosságú lenne egy hosszú távú végleges rendszer. Ami pedig a TV és az axis illeti, úgy tűnik számám, számomra, hogy két évrendszert kell kialakítanunk párhuzamosan egymás mellett, az USA-val való kapcsolatokra gondolok. Először is ott van a 3CTB kérdése. Itt természetesen itt a digitális cégekre is gondolunk, de a nemzetközi multinacionális cégekre is, és ezen kívül a 3C TB a legjobb, a legjobb megoldás, amit az európaiak ajánlhatnak adógyi kérdésben az amerikai reakcióra. Aztán szeretnék visszatérni egy gondolathoz, amelyet a mandátum elején javasoltam, és ez a pénzmosással kapcsolatos. és itt a javaslatom Jurova asszony eh, portfóliójához tartozik, és nagyon fontosnak tartanám, hogy ez a pénzmosással kapcsolatos egység az ön eh, hatáskörébe tartozzon, és így a, a következetességet biztosíthatnánk. Válasz. Nos, ami a TVA javaslatot illeti, május májusra tervezzük ezt, május körül tudjuk majd benyújtani, és aztán gyorsan tovább léphetünk. Ami pedig a CCCTB-t illeti, ismét elmondom, hogy valóban nem itt kell kezdeni a dolgokat, hiszen ez a reform mérföldköve a 21. századbeli adóügyi kérdésekben, de egy átmeneti adórendszert, adórezsimet kell felejteni. Ez nagyon fontos, hiszen most egy jelentős hiányal kell számolnunk, és a gazdasági ágazatok konvergenciáját valahogy meg kell valósítani. Úgyhogy itt átstruktúrálásra van szükség, úgy gondolom, hogy önnek vagy az ön utódjának majd lehetősége lesz arra, hogy nekem, vagy az én utódomnak újra föltegye ezt a kérdést. Brian Hayes, a néppárt részéről. Thank you very much indeed, and welcome once again. Uh, Köszönöm szépen, és uh, ismét üdvözlöm itt biztos úr. Három rövid kérdésem lenne. Az első politikai jellegű. Elmondta, hogy a cégek fele felét érinti az amerikai javaslat. Ez a legprotekcionistább és leginkább nemzetközi kereskedelem ellenes adminisztráció. Ön milyen reakciót vár? Második kérdésem az OECD jelentés alapján 2020-ra megoldást kívánunk kialakítani, illetve 2019 alapján az, a, az akkora, akkora való, megvalósuló ö, jelentésekre próbál választ adni. Ön hogyan látja ezt a kérdést? Valamint, ami az interim digitális adórezsimet illeti, OECD szinten megoldást kell találnunk, ön egy átfogó megoldást lát a CCCTB-ben, majd megnézzük, hogy ez milyen vízhangra talál, de talán jobb lenne, hogyha nemzetközi szinten megpróbálnánk felgyorsítani azt, amit az OECD tesz. Ön hogy gondol, hogyan gondolkodik erről? Köszönöm szépen a kérdéseket. Jogos kérdések. Nézzük az elsőt. Ami az OECD-t illeti, igen, Nagyra értékelem az OECD munkáját, és a két héttel ezelőtt megszületett jelentés nagyon magas minőségű, magas szintű. Mit mutat ez? Azt mutatja, hogy probléma van, amelyet nemzetközi szinten kell megoldani. Ezen kívül azt is mutatja, hogy nincs konszenzus, és valahogy 2020 utára ki kell ezt alakítanunk. Nem szabad pocsékolni az időt, nagyon egyszerűkból kifolyólag vannak olyan tagállamok, amelyek azt érzik, hogy nekik saját maguknak kellene jogszabályokat hozni, ez pedig egy patchwork megközelítést hozna létre, egy fragmentált megközelítést. Úgyhogy gyorsan döntenünk kell. Ami az interim, tehát az átmeneti megoldást illeti, definíció szerint ez átmeneti megoldás kell, hogy legyen. Nem csak a CCCTB kivárva, hanem megvárva az OECD átfogó Mm, megközelítését, illetve a digitális jelenlét eh, kialakulását, hiszen ez benne lehet a CCCTB-ben, és nemzet, nemzeti szinten is alkalmazható. És végül, ami az USA reakcióját illeti, ahogyan ön is tudja, Steven Mnuchinnak levelet írtam, még mielőtt a javaslatunk megszületett volna, illetve Buenos Airesben is találkoztam vele, ott személyesen a G20-ak keretében is elmondhattam a legfontosabbakat, ezt fogom most megismételni. Az általunk benyújtott szöveg nem USA ellenes, hónapok óta dolgozunk ezen a szövegen, és ez nem válasz a kereskedelmi helyzetre, tehát nem egy USA ellenes adóról van szó, hiszen az érintett cégek egyáltalán nem amerikai cégek, vannak ilyenek is, de vannak olyanok, amelyek nem, és nem is GAFA adóról van szó, hogyha azt állítjuk, hogy ez GAFA adó, akkor ez nagy szenzációt kelt, de hát ennél többről van szó. Megismétlem, körülbelül 180 cég esik ennek az adónak a hatája alá, és ezt próbálom hangsúlyozni, amikor találkozom majd pár hét múlva az IMF keretében amerikai barátunk, barátainkkal. Úgyhogy megpróbálom a túl nagy porverésnek elejét venni. Köszönöm szépen, Póltáng, a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne Moszkovici úrnak. Amikor a digitális csomagról beszéltünk, ön utalt arra, hogy mennyi, hány százalékos adóteher van itt, de szeretnék arra emlékeztetni, hogy az Apple 0,05 százalékot fizetett, 46 milliót fizetett a Google. Kíváncsi lennék, hogy igazából ezek az adó óriások mennyit fizetnek, vagy nem fizetnek. Én nagyon, ez nagyon sokat jelentene. Ami pedig az országokat történő együttműködést illeti, én a holland parlamentben is jártam, a holland kormány foglalkozik még ezzel a kérdéssel. Itt a digitális bevételi adó a tagállamok kapják-e majd ezt, ez nem lesz -e gond, ugyanez a gondom a CCTB-vel is. Kíváncsi vagyok arra, hogy milyen országok, milyen adóhatóságok nem működnek együtt, mert akkor így jobban értenénk azt, hogy ez hogyan hat ki a tagállamokra magukra. Ezzel kapcsolatban Jean-Claude Juncker bejelentette a State of the Union beszédében, hogy a 116-os cikk alapján a többségi szavazást kívánják erőltetni. Miért nem használják ezt a cikket, miért nem veszik fel ezt a cikket ebbe a csomagba? Monsieur Tang, euh, euh. Köszönöm szépen. Az általam megadott adatok átlagokat jelentenek, tehát ezek nem konkrét példák, nem tükröznek sem konkrét államokat, sem konkrét cégeket. Én alapvetően én, az én munkám az az, hogy előkészítsem a jövő problémáit a bizottság más portfóliójához tartoznak a problémák megoldásai, tehát hogyha egy három százalékos céges adót javasolunk, akkor az azért van így, mert ezek a cégek jelenleg gyakorlatilag semmit sem fizetnek, tehát fokozatosan kell bevezetni ezt. Ezen kívül pedig az is igaz, hogy a nemzeti parlamentekkel együttműködünk, és ez elengedhetetlenül fontos, ami pedig az agresszív adózást illeti, Hát ezzel kapcsolatban azért voltak már itt pozitív kontaktusaim, például a holland adózási miniszterrel, Snell úrral, ahol azért éreztem azt, hogy vannak itt azért előrelépési lehetőségek, de az biztos, hogy nem éreztem azt, hogy ő teljesen elzárkózna másoknál ez sokkal jelentősebb volt ez az elzárkózás. Ami a 116-os cikket illeti, Juncker úr is elmondta, hogy a bizottság fog javaslatokat tenni. Ezeket most nem fogom itt improvizatív jelleggel elmondani. Köszönöm, kedves biztos, és köszönjük szépen, hogy eljött erre a mostani eh, találkozóra, eszmecserére. Ez a mai találkozó is rávilágított arra, hogy a céljaink azonosak, az adózás területén, vagyis egy kiegyensúlyozott, igazságos adózás biztosítása, amely az egész társadalmunk számára megfelel. Köszönöm szépen! A Catch the Eye-t nem tudtuk sajnos megejteni, mert nem volt rá idő. Tangúr rajta volt az eredeti listán is, úgyhogy semmiféle igazságtalanság nem történt. Következő napirendi pontunk következik, de én is szeretném megköszönni Moszkoviszi úrnak a jelenlétét, és azt, hogy állandóan készen áll erőfeszítéseket tenni. Valóban egy oldalon vagyunk, egy hajóban nevezünk, ez egy fontos harc, és mindenképpen el kell érnünk az kívánt eredményeket még a mandátum lejárata előtt. Rendkívül elkötelezettek vagyunk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezeket az intézkedéseket elfogadtassuk a parlament és a bizottság részéről is. Szerintem ez egy történelmi lehetőség, történelmi előrelépés, amelyre szükség van jelenleg ahhoz, hogy egy teljes stratégiában tudjunk gondolkodni, el kell ismernünk azt, hogy a bizottság milyen sokat tett, és most végre azért sikerült olyan eszközöket megvalósítanunk, amelyek révén a digita- főként digitális multinacionális cégek adóelkerülését, adó, elcsal, adó csalását meg tudtuk állítani, mert ez bizony a globalizációs időszakban az európai szociális modell megcsúfolása volt. Rendkívül elkötelezettek vagyunk, és meg fogjuk nyerni ezt a harcot. Köszönöm.